Bene, buongiorno. Possiamo iniziare. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Megkezdjük az ülésünket, és néhány közleménnyel kezdeném. Még mielőtt a meghallgatást megnyitnánk nagyon fontos témában. Mindenek előtt a napi rendet kérem, hogy hagyjuk jóvá, úgy gondolom, hogy ezt jóváhagyottak is lehet tekintenünk. Néhány közleménnyel folytattam. A plenáris ülésen szeptemberben négy állásfoglalás született sürgős módozatban, az egyik Kambodzsáról szólóan, és a Kemszokáról konkrétabban, a második állásfoglalás Gabonnal kapcsolatos, az ottani elnyomással foglalkoztunk, és Laoszról is hoztunk egy állásfoglalást, a negyedik pedig Myanmarról szól, és a rohingyászoknak a helyzetét vizsgáltuk meg abban. Ezen kívül állásfoglalás, illetve javaslatokat áll, fogalmaztunk meg az emberi jogokkal kapcsolatosan, többek között a korrupció témáján harmadik országok tekintetében. Petrás Oszrevicius úr volt e, témának az előadója. Ő Ezek után az Európai Bizottság alelnöke és a kültémáknak a főfelelőse Venezuelóról szól, arról az ottani helyzetről fogalmazta meg az álláspontját és helyzetértékelést. Ezen kívül szeptember 15-én zajlott a demokrácia nemzetközi napja, és ennek kapcsán szeptember 27-én fogja az Európai Parlament megtartani az éves konferenciáját. Az idei évben a fő téma a változó világban a demokrácia alakulása lesz. Ennek a szervezésében részt vesz a European Endowment for Democracy és a Bowser Center for Fine Arts, mindez persze hozzáférhető a program formájában a websájtokon, és aztán sajtó közleményt is közreadunk a témában. Azt is mindannyian ö, tudják, hogy milyen események zajlanak volt Burmában, Myanmarban, és e tekintetben a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság szakbizottsága az Európai Parlamentnek úgy döntött, hogy meghatározatlan időre elhalasztja az oda tervezett missziót, így döntöttek a kollégáik múlt héten. Ha nincsenek észrevételek ezzel kapcsolatosan, akkor úgy tekinthetjük, hogy ezen túl vagyunk, és ugyanígy a jegyzőkönyvet is az utolsó július 12-i ülésenkről jóvágyottak tudjuk tekinteni, mert hogy nem született etékéletben észrevétel. Most pedig átterünk a meghallgatásra, és a nyilvános meghallgatás az LMBT személyek jogairól szól az EU kívül, és az uniós iránymutatások végrehajtásáról. Hagy mutassam be a meghívottainkat. Nagyon fontos rendezvényről van szó, mind a szakbizottságunk számára, mind pedig az Európai Parlament szemszögéből. Köszönetet mondanék tehát a Brüsszelbe eljött meghívottak, de üdvözlöm ezen kívül a Tunéziában és Washingtonban a videókonferenciának a ö, csatorna végén lévő kollégákat. Tudatában vagyunk annak, hogy az önök jelenléte megjelenése kockázatokat is jelent, és nagyon szépen köszönöm azt az elkötelezettséget, amelynek a keretében vállalták ezen feltételeket. Nos, a szexuális irányultság és a nemi önazonosság sajátos megközelítést kap, és egy tekintetben a jogi eszközökkel fellépünk a diszkrimináció ellen még 75 olyan ország létezik, ahol továbbra is büntetni rendelik a homoszexualitást, és 5 olyan ország van a világban, ahol halál büntetés sújtja a homoszexuálisokat. Az Európai Parlament foglalkozott a témával több szemszögből is, többek között az egyenlő bánásmód megközelítésben, és azzal is, hogy hogyan lehet biztosítani az egyéni szabadságjogokat az LMBTI személyek számára, illetve hogyan lehet a jogalkotás eszközeit bevetni ezen védelmek biztosítására, és a gyakorlatok tekintetében is. Tehát sok helyen a világban büntetik a homoszexualitást, és a diszkrimináció az olyan fellépést igényelt, amely nemzetközi léptékű. Most pedig a meghívottaink szeretném megadni a szót, és egy két lépésben fogunk eljárni. Az első panelben Vitit Munterborn urat fogom felkérni, hogy hozzászóljon a nemzet, az EDSZ-nek a részéről, aki egy független szakértő, és egy jelentést is készített témában, amelyben a főbb következtetés fogalmaztam meg, nem tudott eljönni most Brüsszelbe, úgyhogy videó üzenetet küldött a számunkra. Ime. Hello to everyone at the European Parliament. I'm Vincent Mantabon, the UN independent expert. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, az ENSZ független szakértője vagyok, a erőszak és diszkrimináció ellenes munkának a középpontjában állt. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, vagy legalábbis videókonferencia keretében önökkel lehetek a mai napon. Nagyon fontos a maguk tevékenysége a világközössége számára, különösen az erőszak, illetve a diszkrimináció megelőzése szempontjából, illetve hogy megbirkozzunk ezzel a problémával. Azt látjuk, hogy nagyon széles körül az erőszak és a diszkrimináció nagyon sok esetben gyilkosságok, kínzás, kényszerített vizsgálatok, anális vizsgálatok, kegyetlen, embertelen, bánásmód, ostorozás, verés, és így tovább. Ezért nagyon fontos az a világközössége számára, hogy az ENSZ segítségével is foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, illetve megnézzük, hogy milyen fellépésre van szükség. Szeretném elmondani, hogy a független szakértők szerepe négy fő területre összpontosít. Az első az általános globális jelentések. Az első jelentést elkészítettük, és hamarosan elkészül a második jelentés a közgyűlés számára. Aztán vannak missziók, kiküldetések, ország kiküldetések. Argentinában jártam, és megvizsgáltuk az ottani helyzetet, levontuk a tanulságot. Harmadik, kommunikáció, a problémák meghallgatása, a panaszok meghallgatása, az áldozatokkal beszélünk, és végül pedig általános interakció a több érintett félel. Abban az utolsó jelentésben hat fő területre világítottam rá az első, a dekriminalizáció, különösen azon országok esetében fontos ez, akik a, az azonos neműek közötti házasságot kriminalizálják, illetve vannak olyan országok, ahol az úgynevezett cross-dressing is elítélést kap, tehát a transz közösségek ezeket elítélik. Aztán a második fő aspektus a hatékony diszkriminációs fellépés. Nem csak törvényekre van szükség, hanem gyakorlatra is. A gyakorlatban is meg kell, hogy jelenjen ez. Harmadsorban föl kell ismerni a nemi identitást, az, a, illetve ennek az, e, a, a képét, az identitás, hogy hogyan alakul az emberben. És um, nagyon sokszor ugye e, műtétekkel változtatnak a nemeken. Szerintem megnevezhetjük a kényszer műveleteket, a kényszer operációkat. Aztán meg kell néznünk azt, hogy ne stigmatizáljuk az embereket. 1990-ben a melegeket már nem nevezték, illetve akkor még mentális betegségnek kezelték a homoszexualitást, most ez már változott. Nagyon fontos tehát, hogy destigmatizáljuk ezt a területet. Aztán az ötödik ilyen terület a, a társadalmi és kulturális eh, befogadás. Gondolok itt a munkához való hozzáférésre, az egészségügy, oktatás és a vallás területeire. Nagyon fontos a megfelelő megértés a különböző területeken. És végül hatott sorban az oktatást eh, megfelelően kell kezelni, odafigyelve erre a különös aspektusokra hiszen a globális közösség részeként a biodiverzitáshoz hozzájárulunk. Nagyon sokat tanultam ebben a témában, levontuk az újabb, illetve régebbi tanulságokat is argentinai látogatásom során, és voltak olyan tapasztalatok, amelyeket majd egy nagyobb, szélesebb körű jelentésben fogok megfogalmazni. De már megvan ennek a rövid változata az interneten. Argentina nagyon nagy tanulságot vont le, hiszen nagyon nyíltan állnak hozzá a szexuális orientációhoz. A melegek szabadon élhetnek, nincs ellenük szóló törvény, mert több mint száz éve, és nagyon nyitottan áll ez az ország a nemi identitási törvényekhez, megváltoztatják az emberüket, megváltoztathatják az emberek a nemüket, mindenféle bonyolult eljárások nélkül nem kell különböző ter- konverziós terápiára menni, vagy mentális orvosi diagnózist elvégezni. Tehát nagyon nyitott és nagyon rövid ez a folyamat, és nincs, nem bírálják őket, nem ítélik el. Ezért ez hozzájárul ahhoz, hogy, hogy elismerjük a nemeket, a különböző nemeket, illetve a nemek váltását. Aztán vannak konkrét tapasztalataink például Argentinában, nagyon sok tartományban változik a jogi eljárásrend, és az empatikusabbá vált. Eltávolodnak tehát az a korábbi inkvizíciós rendszertől, ahol mindig a bíró döntött eléggé monolitikus döntéshozatali folyamatban. Most egy sokkal pluralistább eljárást vezettek be, amelyben részt vesznek a jogászok, és, és széles körben vizsgálják ezeket a kérdéseket. Tehát ez azt jelenti, hogy eh, egy új rendszerre, az akkuzatórius rendszerre térnek át. Ah, de azt látjuk, hogy eh, ebben az országban a, korábban a rendőrség végezte a monitoringot, az ellenőrzést, és most Ebben egy elmozdulás történt, úgy ez is plurálisabb lett, a társadalmi, társadalmi szinten is ellenőrzik az embereket, és meg, megvizsgálják őket. Azt mondhatjuk, hogy vannak jó rendfenntartó szervek és rossz rendfenntartó szervek világszerte, mindenütt le lehet vonni a tanulságok. A mi tapasztalataink végül azt mutatják, hogy vannak kisebb szintű tevékenységek, amelyek segítik a közösségeket. nagy tanulságot lehet levonni, tanulni lehet az NGO-któl, a helyi szintű fellépésektől, illetve az NGO-k, illetve a transz és meleg csoportok közötti együttműködés is ilyen. Gondolok itt például a Mocha vagy a Mocha programokra, ahol a transz személyeket oktatják, akik nem jutnak hozzá az oktatáshoz saját tartományukban. Most ezt megtehetik szabadon, és megfelelő bánásmódban részesülnek pro személyek által. Tehát ezek rendkívül jó tevékenységek, programok, helyi szintűek, és erről majd bővebben olvashatnak a jelentésemben. Azt hiszem, hogy a lényeg a következő nagyobb részvételre van szükség minden érintett fél részvételére, különösen azok, azon személyek részvételére, akik áldozatai ennek az erőszaknak és diszkriminációnak. Gondolok itt a programozásra, a törvények létrehozására. Föl kell ismerni a problémát, együtt kell működni. A Argentina megmutatta számomra azt, hogy a tér, a nyitott tér, a párbeszéd, a közbeszéd, a tevékenységek lehetősége, mind-mind része egy teljes demokratikus eljárásnak, folyamatnak, amelyet üdvözölnünk kell. Ez pedig azt is jelenti, hogy a szexuális orientáció és a nemi eh, identitás segíti a demokratikus folyamatot, ugyanúgy, ahogy a demokratikus folyamat és segíti a szexuális orientációt, illetve a nemi identitást. Köszönöm szépen! Bene, ringraziamo per, per questo contributo. Nagyszerű. szépen a hozzászólását, nagyon fontos gondolatokat hallottunk. Most pedig Renato Szabadini úrnak adnám meg a szót, aki az Ilgána Alka végrehajtó igazgatója, és aki a jogi keretről fog beszélni, illetve az azonos nemű személyeknek a beleegyezésen alapuló kapcsolatáról és státuszáról fog beszélni. Sajnos mikrofon nélkül beszél a, az előadó. Köszönöm szépen. Egy olyan közleményről szeretnék beszélni, ami az éves szponzorált homofóbia jelentés, és az Ilga Rivi globális vizsgálatát is bemutatom az LGBT személyekkel szembeni fellépések összefüggésében. Angus Carroll a társszerzője ennek az anyagnak, és számos tudós aktivista járult hozzá az anyag létrejöttéhez. Az a kép, amely a kutatásainkból kiindulva létrejön, fényt és árnyékot egyaránt mutat. Fényről beszélhetünk, mert bízhatunk abban, hogy a kriminalizáció csökken az egyneműek szexuális kapcsolatot tekintve. Ez egyre világosabbá válik már csak azért is, mert azok, azon államok száma, amely kriminalizálja az ilyen jelentős kapcsolatokat, 92-72-re csökkent. Azt is megfigyelhetjük, hogy folyamatosan növekszik azon törvények száma, amely védi ezen személyeket a diszkriminációval szemben, méghozzá 45-ről 63 növekedett az ilyen államok száma 2008 és 2017 között. Ezek, ezen országok olyan előírásokkal rendelkeznek, amelyek átfogóak, vagy nagyon konkrét eh, diszkrimináció ellenes törvényeket tartalmaznak, mint például Japánban a 2017-es 17-es zaklatással szembeni eh, törvény. 43 és 39 olyan állam van, amely tiltja az ilyen jellegű fellépést. És van három olyan állam, amely az úgynevezett átalakító terápiákat tiltja. Hogy miről is szól ez, azt majd ezt majd meglátjuk a jövőben, de számolunk azzal, hogy az országok száma növekszik. És azt is tudjuk, hogy olyan államok száma, 5-ről 24-re nőtt 2008 és 2017 között, amelyek lehetővé teszik az egyneműek házasságát. 28 olyan ország van, amely elismeri az egyneműek társas együttélését, és 26 állam, 27 államban lehetővé teszik a gyermek ad befogadását és felnevelését. Hogyha az árnyékekről beszélünk, akkor meg kell említeni, hogy 72 állam van, amely kriminalizálja az egyetértésen alapuló szexuális kapcsolatot egyneműek között, de azt is látjuk, hogy vannak ilyen államok, sőt nem kriminalizálomok is, amelyek eh, keresztes háborút folytatnak az LGBT személyek ellen az úgynevezett hagyományos értékek kapcsán 19 állam úgynevezett erkölcsi vagy promóciós jogokat eh, vezet be, amely aktívan eh, a transz kapcsolatok, transzneműek kapcsolata és az egyneműek kapcsolata kapcsán ezek ellen lép fel. 72 olyan állam van, amely kriminalizálja az egyneműek szexuális kapcsolat Ide tartozik Egyiptom is, amely régebben nem ír elő, formálisan nem ír elő ilyen dolgokat, de konkrétan alkalmaznak ilyen lépéseket. A 72 államból 45, 24 Afrikában, 13 Ázsiában és 6 Amerikában, illetve 2 óceániában olyan törvényt alkalmaz, amely vonatkozik nőkre és férfiakra egyaránt el. Hogyha a halálos büntetésről beszélünk, ez egy bonyolultabb téma. 2016-os év során azt láttuk a médiában és máshol is, hogy 13 olyan államban, amely alkalmazza ezt a büntetést. Valójában csak négy szuverén állam van, amely halálos büntetést alkalmazott 2017-ben, de van két másik állam, ahol egyes régiók a sária figyelmbevételével is vannak alkalmazzák ezt, és hát a nem állami szereplők még többen vannak, csak gondoljunk csak Szíriában, Irakban az ISIS-re és van okunk feltételezni, hogy ők is így lépnek fel ezekkel a személyekkel szemben. Az Pakisztánban, Afganisztánban, az Egyesült Arab Emírségben, Katarban és Mauritániában potenciálisan alkalmazni lehetne ezt a büntetést és az algodalomra okot de ezen államok kevésbé súlyos a szankciókat alkalmaznak a jogokban és a halálos büntetést nem alkalmazzák az egyetértésen alapú egy nemű közötti szexuális kapcsolatok vonatkozásában. El kell mondani, hogy Brunei Dassos állam egyenlőre nem léptette, illetve nem alkalmazta a büntető eljárási törvényét, aminek keret, ami 2014-ben eh, a Szíria büntető törvénykör kapcsán vezettek be. Tehát egyelőre nem élnek ezzel a lehetőséggel. Hogyha megnézzük, eh, eh, az, hogy hol tartunk ezekben a kérdésekben egyes államokban, akkor nem csak a törvényekről szabad beszélni. Vannak országok, amelyek dekriminalizálták ezt a kérdést, tehát az az egyneműek szexuális kapcsolatát, de általában a lakosság ennek ellenére már úgy állhat hozzá, hogy ezeknek az embereknek bújdosniuk kell, vagy el kell rejteniük a szexuális irányultságokat, sőt, rosszabb a helyzet, akár még üldözik is őket, mert vannak olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy egy társadalomnak van egy domináns etosza. Ezért 2016-ban készített végeztünk vizsgálatokat 65 államban, meg akartuk vizsgálni az LGBT, szem, LGBT személyekkel szembeni ö, fellépést. Készít a Rivi corporation egy kanadai adatkezelő cégről van szó, és ezt, ennek az eredményeit egyébként októberben ideiglenes formában mutatjuk, és 2018-ban, márciusban az egész anyagot Természetesen vannak fontos kérdések, ezekre 95 ezer ember válaszolt 65 országban 2016 év során. A követ, ilyen kérdések voltak. Ismere olyan valakit, aki az egyneműek, akinek a szexuális irányultsága az egyneműek felé fordul, vagy és 46%-kal választottak igennel, 34%-kal, 20% hogy nem tudja. Hogyan gondolkodna arról, ez a következő kérdés, hogyha a szomszédja ö, homoszexuális, 65% azt mondta, hogy nem probléma, 16% azt mondja, hogy valamennyire kényelmetlen, 19% pedig nagyon kényelmetlennek érezni ezt a helyzetet. Egy következő kérdés. Szomorú és felháborodna, hogyha a gyermek azt mondaná, hogy egyneművel folytat szexuális kapcsolatot, és 32% azt mondja, hogy nem háborodik fel, úgy 28% némileg, és 40% igencsak felháborodna és szomorú lenne. A követ 30 kérdést tettünk fel régió és ország függvényében, és szeretnénk azt elérni, hogy évről évre megismételhessük ezt a felmérést. A, ezzel a trendeket kívánnak nyomon követni, és a kulturális változást az egész világon. Az egyik fontos kapcsolat és korreláció, amit megfigyeltünk, az az volt, hogy vannak országok, ahol több mint 50% a lakosságnak azt mondja, hogy az emberi jogok mindenkire vonatkoznak. Ez olyan országok, ahol a lakosság nagy része ismer valakit ebből a körből, az LGBT köréből, és akár a családi és ismeretségi kör elfogadottsága nagyon fontos az általános társadalmi elfogadottság szempontjából is. Reméljük, hogy jó irányba haladunk, és jobban megértjük, hogy mennyire fontos az LGBTI emberek joga az emberi jogok összefüggésében, de azért azt látni kell, hogy sok munkát kell még elvégeznünk, hogy az emberekkel szemlé erőszakot, a szexuális kizsákmányolást megszüntessük, de azt látjuk a szemünk előtt megváltozik a világ, sőt pozitív irányba, és ez egyszerűsíti az erőfeszítésünket a következő évekre. Köszönöm szépen. Grazie, grazie lei. Köszönöm szépen. Szabadírni úrnak a hozzászólását. Úgy gondolom, hogy kiválóan bemutatta, hogy milyen nemzetközi helyzetben élünk. Most pedig megadnám a szót Igor Kocsekovnak, aki az oroszországi LMBT hálózatnak az alapítója és tagja, és aki a csecsen helyzetről fog többek között beszélni, rendkívül erőszakos fellépés nyilvánul meg a homoszexuális emberek ellen, illetve az azoknak vélt emberek ellen. Hölgyeim és uraim, én az emberi jogok védelmére zére létrejött szervezetek közül az egyik legnagyobbal tudok most foglalkozni, és azt képviselem. Az utóbbi évtizedben azt látjuk, hogy a nemi özonosság tekintetében hatalmas bűnöket követtek el az utóbbi időben válságot élünk meg, de a 2017-es év egy külön válság év, és sokkal mélyebbre jutottunk el, mint amit a korábbiakban megértünk, és utal jutottunk, hogy felül kell vizsgálnunk azon javaslatokat, amelyeket korábban megfogalmaztunk a csecsen viszonyal kapcsolatosan, és ezt most úgy kell tennünk, hogy kitekintünk a teljes európai régióra. Tehát felül kell vizsgálnunk a korábbi emberi jogi védelmi eszközeinket. És a korábbi megközelítésünk azért volt hibás, mert úgy gondoltuk, hogy ezek a ilyen agressziós hat események, ezek a múltnak már csak a nyúlványai. Nem erről van szó. Számos országban fel kell vizsgálni a dolgokat, meg kell vizsgálni, hogy mi történik, és azt látjuk, hogy a Csecsen földön számtalan embereket elrabolnak, megölnek, vagy azért, mert homoszexuálisak, vagy pedig azért, mert annak vélik őket. Az államhatalom egyszerűen ki akarja írtani a homoszexuális személyeket Csecsen földről. Ezt halljuk a nyilatkozatokban is természetesen ez teljes mértékben ellentétes a Nemzetközi Bűró, Nemzetközi Büntető Bíróságnak az eljárásával, illetve a statutumának a hetedik cikkével. Ez visszavezet a náci fellépéshez úgy látjuk, hogy a hatóságok Oroszországban nem hajlandóak vizsgálatokat lefolytatni ezen témában. Jól lehet, mi számtalan alkalommal felróduk, elítéltük a kialakult helyzeteket, és nem régiben, öt hónappal ezelőtt is megtettük ezt. Semmi folyamánya ennek nem volt. Pedig a törvény előírja azt, hogy két hónapon belül a kormányzatnak reagálnia kell az ilyenfajta kereseteket, és ezt nem tették meg. A magunk részéről előterjesztettünk egy listát az áldozatoknak a nevével, és ellenőriztük valamennyi névnek a kilétét, de semmi választ, semmi információt a sorsukról nem kaptunk. A hatóságok, az orosz hatóságok és az orosz elnöknek a szóvívője többek között azt mondották, hogy ezen személyeknek az azonosságát nem tudták megerősíteni. Azt is észlegyük, hogy Csecsenföldön egyszerűen terrorizálják mind az érintetteket, mind az érintettek családjait, mégpedig oly módon is, hogy adott esetben hamis vádakat és hamis bizonyítékokat vesznek igénybe. Miért lépnek ilyen módon fel az orosz hatóságok? Miért tűrik mindezt meg? A válasz erre úgy gondolom, hogy az általános orosz politikában lelhető fel Csecsen földdel kapcsolatosan. Az utóbbi tíz évben nagyjából az utolsó tíz évben azt látjuk, hogy az orosz hatóságoknak a támogatásával, vagy el, néző, eltekintő fellépésével olyan gyakorlatok alakultak ki, amelyek a korábbi hagyományból is merítve ma már jogforrásként szolgálnak. Ennek keretében a törvényeket magukat sem tartják be, és amennyiben ez történik, a bíróságok, illetve az egész eljárás büntetlenül hagyja az észlet eseményeket. Mindenek megvan a hatása a teljes lakosságra, és a legszélsőségesebb nézetek terjednek el, azok, akik pedig az állami hatóságoknak a nézőpontját, álláspontját nem hagyják jóvá, azokat akár el is tüntetik a föld alól, a földről a föld alá juttatván őket. Ezt láttuk az utóbbi években is, a különböző nyilatkozatokban meg, akarták, meg akarják tisztítani a csecsen vért, mint mondják, úgy, mint ahogy Hitler is tette ezt a német vérrel kapcsolatosan. A csecsenföldi események azt igénylik, hogy elismerjük és átlássuk, hogy milyen felelősség terheli az orosz hatóságokat. Egy olyan rezsimről van szó, amely igazán közelít akár a náci rezsimhez, akár pedig a jelenlegi észak-koreai politikai viszonyokhoz. Az utóbbi években pedig azt észleltük, hogy a hatóságok ö, semmiféle vádat nem fogadnak be. És a homofóbiát terjesztik a lakosság köreiben. 2013-ban pedig, illetve 2013 óta már köztémává sem válhat ezen témakör, ugyanis a hatóságok megtiltották az úgymond propagandáját a homoszexualitásnak, éppen ezért tehát a nyilvános vita elése kerülhet ez a téma oda jutottunk, hogy a büntetlenség valósult meg teljes mértékben a, az adnos saját nemükhez vonzódók körében. Ezek ö, oda vezettek, hogy a gyilkosságok a, egyre gyakrabban szembesülünk Oroszországban. Az áldozatok nem számíthattak arra, hogy az orosz hatóságok támogassák őket, segítsék őket. A szervezetünk képes volt áprilisban több tucatnyi homoszexuális embert kivinni, ki egy hozni Csecsen földről. Ezen kívül megemlítem azt is, hogy mindezen személyek, még akkor is, ha sikerült eljönni egyenjük csecsen földről továbbra is kockázatoknak vannak kitéve, ugyanis a csetön, csecsen hatóságok és személyeket ellenző személyek tovább kívánnak lépni, fel akarják őket kívánni, bárhova is távoztak ők. Az a tény, hogy a csecsen állampolgároknak óriási nehézségbe kerül az, hogy vízumhoz jussanak, tovább fokozza a sérülékeny helyzetüket ezen személyeknek. A szervezeteinknek feladat, hogy fellépjenek, de hát a fellépési kapacitásunk azért korlátozott. Nézzük meg most azt, hogy mindez milyen visszhangot kap az Európai Unió országaiban. Ugye mindig attól függ a dolog, hogy milyen hatású az esemény. Csak Oroszországra van kihatással, vagy szélesebb körben is kifejti hatását. A tanúk adott esetben készek arra, hogy tanú vallomást tegyenek, de ugyanakkor azt igénylik, hogy védjék őket és családtagjaikat. Tehát nem csak arról van szó, hogy befogadjanak más országokban homoszexuális személyeket, illetve agresszióval sújtott személyeket, hanem arról is, hogy védjük a család tagjaikat, az otthon maradókat. És ilyenfajta kihívásokkal szembesül most már a világ, illetve az Európai Unió is most olyan, szem, olyan dolgokkal szembesült, amelyekkel a második világháború óta nem szembesült. Hogyan lehet védeni az áldozatokat, hogyan lehet igazságot szolgáltatni és hát hogyan lehet elfogadni azt, hogy a saját lakosságban egy ország úgy bánjon el, ahogy csak gondolja. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen nagyon ezt a hozzászólást, amely valóban kulcsfontosságú, és tökéletesen leírja ezt a rendkívül összetett helyzetet, amely kialakult mind Oroszországban, mind pedig Csecsenföldön. Most pedig megadnám a szót Zsaber Uzsáknak, akit még videón keresztül fogunk meghallgatni Tunéziából, és aki elmondja azt, hogy a földközi tengernek a déli részén mi zajlik. Tunézia az egyetlen olyan arab ország, ahol a hatóságok olyan intézkedéseket hagytak jóvá, amelyek az MLMBT személyekre vonatkoznak. Nagyon szépen köszönöm, hogy a körünkbe lehet, és át is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselő, hölgyek és urak! Nos, mindenek előtt szeretném elmondani azt, hogy a Euromed Droit-nak a nevében szólok, illetve az egyéni szabadságok koalícionájának a nevében civil kollektíváról van szó. Köszönöm, tehát mondanék azért, hogy lehetőséget adnak arra, hogy az alapvető jogokról beszéljünk az LMBTQI személyekkel kapcsolatosan, és néhány javaslatot is fogok tenni a későbbiek során. Tisztelt képviselő hölgyek és urak, Tunézia természetesen hatalmas lépéseket tett meg az emberi jogoknak a védelmében az utóbbi években, többek között akkor, amikor kialakult a 2011-es népfelkelés, és annak nyomán pedig a 2014-es új alkotmány. Nagyon nagy előredépést tettünk tehát a kollektív szabadságjogoknak a biztosításában, és ennek keretében az egyéni szabadságok is rögzítésre kerültek az alkotmány 21 és 49. illetve a 21-től 49-ig terjedő cikkeiben. Ugyanakkor ezen utóbbi témakörben, tehát az egyéni szabadságjogok tekintetében hatalmas hanyatlás, visszalépés következett be, és a jogaink megsértése nagyon súlyosan alakult. Ennek alapján jött létre 34 olyan társulás, amely kíván fel kíván lépni az egyéni jogoknak a védelmében, és az alkotmány által biztosított jogok és szabadság jogoknak a biztosítására legyen bárkinek a születése más és más, legyenek különböző identitásúak, akár szexuális szempontból, akár más szociális hozzátartozás alapján lévő emberek legyenek, tehát a legszínesebb alapon kívánunk fellépni. Mindenek a feltétele az, hogy fellépjünk, mégpedig több szinten, nemzetközi és nemzeti szinten is fellépjünk azért, hogy az emberi jogokat védelmezni lehessenek a tunéziai állampolgároknak a javára. Hölgyeim és uraim, arról van szó, hogy számos jogsértés következett be az LMBTQI személyek körében különösképpen 2011 óta és egész a napjainkat. Például a szeptemberi hónapban idén, tehát nemrégiben, illetve pár nappal ezelőtt tíz letartóztatás következett be a különböző tunéziai régiókban, és kettő ember gyilkosságra is meg, és sor került Kef, illetve a tuniszi metropolisban. Nagyon gyakran önkényes letartóztatásokat észlelünk, a rendőrség követi el ezeket teljes büntetlenségben. Mindez oda vezet, hogy a jogi eljárást indítja be a rendőrség, és hivatkoznak a 226-os A pont, illetve a 228, 230-as és 231-es büntető törvénykönyvi joghelyekre. Nos, hölgyeim és uraim, azt szeretném elmondani, hogy ezek a homofób fellépések, illetve felgyilkosságok gyilkosságok rendkívül súlyosak, a hatóság hallgat róluk, vagy megtagadja, letagadja ezeknek a bekövetkezését. Most pedig a büntető végrehajtó intézetekről beszélnék. Azt látjuk, hogy a brutális fellépések már az igazoltatás során bekövetkeznek, nem beszélve a megletartóztatás pillanatáról, illetve az azt követő momentumokról. Mindez abban abban nyilvánul meg, hogy akár kínzás, akár szóbeli brutálitás, akár fizikai brutalitás következik be, mind az őrök révén, mind pedig a büntetett elébb fogvatartottak körében gazdasági jogok és szociális jogok nem kerülnek betartásra. Ne ezen érvényesíthetőek a különböző ilyen jogok, és ugyanakkor az oktatáshoz való hozzáférés, de mondanám a gazdasági jogokat ismételten, illetve az orvosi ellátáshoz való hozzáférés is óriási mértékben korlátozott. A bélyegzés is megvalósul a kórházi ellátások során, és az információhoz való hozzáférés is korlátozott, csak úgy, mint az alapinformációkhoz, a beteg irányítási szolgáltatásokhoz. Mindez természetesen a, term, a nemi azonosság, illetve a, a szexuális orientáció alapján valósul meg. Ugyanakkor megmondhatjuk azt is, hogy számos ilyen eseményt tudunk idézni, például 2015-ben is, és ennek nagy visszhangot nem adott adott esetben a médium. Hölgyeim és uraim, ez a vázlat, amelyet most felrajzolok, és azon dokumentumok is, amelyeket bemutatunk, mind a kollektívánk révén került napvilágré, de ugyanígy az úgynevezett tunéziai koalíció, amelyik az lmbtq személyekkel foglalkozik, nos, ezek a szervezetek tárták ezeket fel. Nagyon lényeges az is, hogy megfogalmazok azt, hogy követeléseink vannak. Nevezetesen a tunézi hatóságoknak be kell tartaniuk a 2014-es alkotmánynak a különböző rendelkezéseit, csak úgy, mint a nemzetközi kötelezettségek vállalásait, amelyeket a különböző nemzetközi egyezményeknek a ratifikációja után kellene most már, mármint megtörtént ratifikációja után, hogy a hatóságaink érvényesítsenek. Meg azonnali módon meg kell semmisíteni a büntető törvénykönyvnek már idézett passzusait, a 226-26a, 231-es cikkeket. Ugyanígy a 230 cikket is ki kell iktatni, ez egy diszkriminatív rendelkezés, amely a személyeknek a magánéletét és személyét és fizikai személyiségét is sérti. Azonnali azonnal véget kell vetni az orvosi vizsgálatok azon körének, amely arra vonatkozik, hogy a végbél ellenőrzéseket, annál is ellenőrzések alá kényszerítsék a gyanúsított embereket, mint tudják. Ezen kívül az ESZTEK, az Egyetemes Időszakos Felülvizsgálati Gyakorlata keretében is Tunéziának a helyzetét megvizsgálták. Tunézia jóvágyta a vizsgálat eredményét, de ugyanakkor ezek, ezt még tettek nem követték. Mindez azt is jelenti, hogy azt várjuk, hogy nem csak jó szándék valósuljon meg, hanem tettek is kövessék a szándékokat, és ezen ajánlásokat érvényesítsék a hatóságoknak a fellépésében az LBT, LMBTQI személyeknek a védelmére jött, jött szervezeteink szia, azt szeretnék elérni, hogy szinergia keretében aktívan tudjunk fellépni, együttműködve az Európai Uniónak a, a fellépésével, és így módon tudjuk védelni, védelmezni az egyéni szabadságokat a Tunéziában. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselő, hölgyek és urak, hogy meghallgattak. Merci beaucoup, grazie. Köszönöm szépen. Pénteken találkoztunk. Di Euromed Right. Eh, Tunéziában, mert ellátogattam az Euromed jogok 20. évfordulójának eh, megünneplésére, és egyértelmű az, hogy milyen kockázatokkal kell számolni Tunéziában. Természetesen számunkra nagyon is jó ez a hely, hiszen demokratikus átalakulásnak vagyunk tanulni, azonban továbbra is megvan az agressziónak a kockázata, és erről beszélnünk kell majd esetleg a következő parlamentközi találkozó alkalmával, és jó magam is fölvállalhatom azt a felelősséget, hogy az ön által említett témákat napirendre tűzzem. És ezzel végére is jártunk az első panelnek. Nem tudom, hogy a tisztelt képviselők kérnek-e szót. Ausztrivicius, Azt a úr, tessék, megadom a szót. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, hogy megszervezték ezt a találkozót, és nagyon köszönöm azt, hogy kiváló panelistákat, tudós panelistákat hívtak össze, gyakorlati információt kapunk a jelenlegi helyzetről, illetve az LGBTI személyek üldöztetéséről az Európai Unión kívüli térségekről. Meghallgattam a tunéziai előadást, illetve az Orosz Föderációból jövő képviselő előadását, és ennek kapcsán szeretném egyértelműen leszögezni, hogy az Európai Parlamentnek a DROA tagjai teljesen tisztában vannak azzal, hogy támogatniuk kell azokat a személyeket, akik valamilyen szintű problémával küzdenek, vagy bajban vannak szexuális orientációjuk miatt. Üldözik a hatóságok, illetve néha egy, egyes csoportok keresztüzében vannak bizonyos országokban. De azt is tudnunk kell, hogy Csecsnyában brutálisan üldözték az azonos nemű személyeket, azonos nemű házasságban levő személyeket, sőt, azzal fenyegették, fenyegették őket azzal, hogy el kell hagyniuk Csecsenföldöt, illetve az Orosz Föderációt. A kérdésem pedig a következő. Ön szerint hogyan tudjuk támogatni az LGBTI jogokat általánosságban, és különösen, különös tekintettel az, az önök országára, az azonos neműek biztonságát hogyan, hogyan tudjuk garantálni, illetve hogyan tudjuk az emberi jogokat érvényesíteni. Mit tehetünk mi itt az Európai Unióban annak érdekében, hogy nagyobb fokú legyen a tolerancia, és a hatóságok részéről ne az üldözés legyen a reakció, hiszen az ENSZ egyezménye is kimondja, hogy ezen személyek jogait meg kell védeni. Mit tehetünk tehát? Illetve az eddigi fellépéseink és jelzéseink milyen mértékű hatást válnak ki a hatóságokban. Tehát lát-e változást? a hozzáállásban, lát-e változást a hatóságok fellépésében, konkrétan itt Tunéziára, illetve az Orosz Föderációra gondol. Köszönöm. Grazie, onorevole Lockbiller. Nagyon szépen köszönöm, most Lockbiller a szó. Your information... Köszönöm a tájékoztatót, az elemzést, és egy néhány kérdésem van. Szabatini úr egy sor adattal állt elő egy egyéni konkrét kérdésem van. Elmúlt évben Vietnámban láttuk, és ott megtudtuk, hogy dekriminalizálták az egyneműek házasságát. Ugyanakkor viszont a helyi civil szervezet sem tudta, hogy aktívan engedélyezik-e a házasságot az egyneműek között. Van-e friss információja ezzel kapcsolatban? Kocsetkov úr, Oroszország képviseletében van jelent. Ön azt mondta, hogy az EU-nak eh, függetlenül, individualis módon kellene megvizsgálni a csecsen támadásokat az LMBTI emberekkel kapcsolatban. Vannak-e információi arra vonatkozóan, hogy ilyen és támogatást élveze ez a javaslat? Egy másik kérdés részemről néhány évvel ezelőtt egy kollégán Koroszországból külföldre kellett, hogy távozzon. Volt egy meghallgatásunk ebben a témában, és azt mondták, hogy vita folyik a témáról, és ö, ö, Oroszországban van egyfajta elutasítás és tagadás, hogy mondjuk írók, művészek ezekben az osztályokban, ők homoszexuálisok voltak, és ez nem kerülhet a szövegkönyvekbe, a tankönyvekben nem szerepelhet, vagy ez egy félelem volt -e csupán akkoriban. Vágyá úr, Tunézia beszélt a börtönök helyzetéről, a megbélyegzésről, és hogy az alkotmány nem tesz eleget a nemzetközi kötelezettségeknek ebben a témában. Van-e a parlamentben vita erről, vagy a nyilvános vita folyik erről, és e, az önök ország az egyik azon kevésnek az iszlám világban, amelyek megszólalhatnak. Tehát de azt lát, látjuk, hát van itt egy vallásos dogma természetesen az LMBT-vel szemben, mégis fel tudnak lépni és működnek, gratulálni szeretnék. Ha megnézzük az arab világot, vagy az önök konkrét régióját, mit lehetne tenni, ön mit javasolna az LMBTI szervezeteknek és másoknak, hogy regionális szinten hogyan jelenjenek meg, mi a jobb, hogyha a alapszintű csoportok működnek együtt, egy hálózatot alkotva, vagy hogyha külföldről nyomást gyakorlunk, eh, vagy az Arab Ligából legyen inkább egy regionális eh, szervezet, amely ebben fellép. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, akkor most megadom a szót a válaszokhoz rövid válaszokat kérnék. Most fordított sorrendet javaslok. út Uazsa adom meg először is a szó Tunéziából, hogy válaszolhasson a megfogalmazott kérdésekre. Ön a szóra. Köszönöm szépen, hogy az első kérdése válaszoljak. Azt mondanám, hogy Pezoni úrral valóban egyet kell értenünk, visszalépés következett be, az egyéni szabadságjogok területén általában véve, de az emberi jogok esetében is ezt észleljük teljes egyértelműséggel. Ami pedig az ajánlásaikat illeti. Illetve az, hogy az ENSZ-nek az egyetemes időszaki felülvizsgálata befogadta a javaslatokat, ez egy jó dolog, de hát most még a tényeket kísérhet, hogy lássuk, hogy mi követi mindezt. Azt látjuk ezen kívül Tunéziában, hogy a párbeszéd erősödik. Nevezetesen kialakultak párbeszédek az EU delegáció és az érintett eh, jogvédő szervezetek között. Hamarosan lesz egy találkozónk, most még nem tudjuk, hogy Tunéziában vagy másút, de ami az igazán lényeges, hogy két fázisban képzeljük el a fellépést. Ugye először is az kell megvizsgálnunk, hogy mit tehet az állam. Tehát jogi szempontból egyrészt, másrészt pedig a tekintetben, hogy a végrehajtó hatalom mit hajt végre a jogi intézkedésekből. Tehát meg kell változtatni, változtatni a jogalkotási eszközöket, de ott van ezen kívül a végrehajtásnak a kérdése is. Ugyanis jelenleg a hatóságok mérlegelnek, és a mérlegelési jogkörük továbbra is a homofób kultúrából táplálkozik. Tehát ennyit tudok mondani a jogi szempontból, a jogalkotási szempontról, illetve a gyakorlatról, amelyet a jogalkalmazás során kellene, hogy a hatóságok érvényesítsenek. Egy. Kettő, most áttérnék arra, hogy hogyan lehet a civil társadalmat megerősíteni a fellépésében, a logisztikai fellépésében, és ezen kívül a pénzügyi hozzájárulása tekintetében és a hálózatok kiépítése szempontjából. Ebben a perspektívában kell, hogy ezen kérdéseket elhelyezzük, és arra van szükség, hogy egyre inkább kiki jelen legyen a folyamatban, és az eredményt majd annak függvényében fogjuk látni, hogy már az első fázisban, nevezetesen a különböző kiállásokban mit tudunk megfogalmazni. Létezik egy bizottság, amelyet Basoá asszony vezet, és amely a szabadság jogokkal foglalkozik, és ez a bizottság különböző jogokat fogalmaz meg, konzultatív bizottságról van szó, vélemény alkot ezen bizottság nálunk, tehát jogalkotást nem végezhet, de mégis hatással lehet, és ez a lényeges a dologban, hatással lehet a folyamatokra, és ilyen módon kell, hogy a szabadságok és az egyenlőség tekintetében szintén megerősítése kerüljön a tevékenységünk. Ami pedig még a belső tunizai helyzetet illeti. Természetesen hatalmas viták folynak többek között a fogvatartású feltételekről, de általában véve megközelítve ezt a kérdést. Ez azt jelenti, hogy az alkotmány tanács és az tunizei parlament 2014 után foglalkozott a fogvatartási feltételekkel, de azt nem vizsgálták meg, hogy az LMBT személyeknek a sorsa hogyan alakul a fogvatartási helyeken a büntet végrehajtási intézményekben. Sajnos nem vették tehát őket figyelembe, azaz mint egy másodrendűnek minősítették az ellenbeti személyeket. A börtönekkel kapcsolatosan meg kell, hogy fogalmazzuk azt is, itt most hangosan, és tudniuk kell azt, hogy az ellenbeti személyeket külön tartják fogva, elkülönítve tartják őket fogva a többi elítélthez képest. Márpedig amiért fogva tartják őket, amiért elítéltek őket, azok az érvek azok nem homoszexualitásra vonatkoztak, hanem más jogállások álltak fel, büntető tényállások álltak fel, és mégis így módon elkülönítik őket, mert hogy különböző agresszióknak lennének kitéve a büntetés végrehajtási intézményekben. Köszönöm szépen, remélem válaszoltam a kérdéseikre. Merci, grazie. Köszönöm szépen, igen, öné a szó. Um, ну, я начну с вопроса о том, какое влияние оказывает публичное... Először is arra szeretnék válaszolni, hogy milyen hatása lehet az európai intézmények fellépésének a helyzetünkre. Csecsen földön az elnök Haderov és mindaz, aki körbeveszi őt, nem számítottak arra, hogy ezzel a helyzettel itt, ezen a fórumon fogunk foglalkozni. Nem számítottak arra, hogy különböző fellépések, ellenkezések nyilvánulnak meg. Ők hozzászokták már ahhoz, hogy üldöznek különböző kategóriai személyeket. És hát ott vannak az újságírók, a nyomozók, akik megpróbáltak visszhangot adni annak, hogy milyen bántalmazásoknak vannak kitéve a különböző személyek. Már pedig azt is tudni kell, hogy ez így általában véve áll, de az LMBT személyek viszont plusz diszkriminatív és agressziós hatásoknak vannak kitéve. Tehát nagyon fontos az, hogy az európai intézmények foglalkoznak ezzel kérdéssel, és vízhangot adnak ezen eseményeknek, ezen helyzeteknek ugye emberrablásról van szó, kínzásokról van szó, és így tovább. És április-május óta idén azt hiszettük, hogy csökkent az emberrablásoknak a száma. Persze más dolgok viszont fellendültek így, a kínzások is, de mégis egyfajta féket sikerült tenni ezen folyamatra, és azt hiszem ez egy nagyon fontos fejlemény. Hála az Európai Unió fellépésének, az orosz szövetségi fellépés megváltozott olyan értelemben, hogy korábban tagadták, hogy ilyenfajta ügyek lennének. A változás pedig abból áll, hogy elkezdték legalább megvizsgálni a befutott híreket, de tovább kell folytatni a nyomás gyakorlást, és el kell várni, sőt követelni kell az orosz hatóságoktól, hogy tovább lépjenek. Aztán a következő kérdése is válaszolnék. Nevezetesen szükség van arra, hogy az európai hatóságok részéről ö, valóban megvizsgálják a helyzetet. Ugye több tucatnyi áldozattól vannak tanúvallomások, léteznek ezek, hozzáférhetőek ezek, de arra van szükség, a szükség, hogy igazi védelmet élvezzenek azok, akik megnyilvánulnak, és ugyanakkor az eljárásnak a folyamata biztosított legyen számukra, védett helyen tudjanak továbbra is tartózkodni, és hát azt is látni kell, hogy mindez precedens nélküli. Első ízben alakult ki egy ilyen helyzet a második világháború óta. Tehát a korábbi módszerek, a korábbi mechanizmusok nem működnek már. Oroszország aláírt valamennyi nemzetközi egyezményt a kínzás ellen és egyéb egyezményeket is, de ennek ellenére a megnyilatkozásaiban Csecseföldön nem észlelhető ez. Tolerálják azt, hogy mi történik Csecsenföldön az orosz hatóságok. Tehát nagyon lényeges az, hogy tájékoztassuk a világot mindezen gyilkosságokról, amelyeket elkövetnek. Felmerült az a kérdés is, hogy mit javaslunk. Ott van a tankönyveknek a kérdése. A homoszexualitása egyes ö, híres személyességeknek, akár a kultúra területéről, akár pedig a tudományok területéről. Nos, a személyeknek a neve törlések került a tankönyvekben de hát igazándiból soha nem is, sem, meg se jelent a nevük. És hát ugye 2012-ben született egy olyan törvény, amely megtiltja a homoszexualitásnak a hirdetését, a propagandáját, ahogy mondják. És ennek keretében a melegek, a leszbikusok és a homoszexuálisok személyekről persze lehet beszélni, de csak kritikai éllel. Azaz a, ott tartunk, hogy ez ilyen módon merül fel. De a tankönyvekben soha nem fogalmazódott meg, hogy Csajkovszki homoszexuális volt. Ezt megemlíteni maga a lehetetlenség. 2014 után rengeteg elbocsátásra került sor. Tanárokat, tanítókat bocsátottak el, mert hogy homoszexualitással gyanúsították őket, anélkül, hogy bármi bizonyíték lett volna, de hát még akkor is, ha lett volna. Szóval persze az elbocsátosoknak az ismérvei, az érvrendszerében nem jelent meg a homoszexualitás, de hát világosan lehetett tudni, hogy erről van szó. és mind azon személyek, akik a valóságot kívánják közzé tenni, azokat sújtja a törvényünk. Köszönöm. Uh, yes, thank you for the question on Vietnam. Köszönöm szépen a vietnámi kérdést. Uh, uh, sosem született egy törvény, legalábbis sem az oka. Itt arról van szó, hogy úgy egyneműek összeházasodhatnak, és igenis voltak az vietnámi parlament előtt ö, olyan elképzelések, hogy ezt a fajta ilyen ünnepségeket megszüntessék, de ez nem sehol sikeres. Sem annak ellenére, hogy az ünneplésem a lehetőség, de a maguk a házasságok nem hivatalosak, és hogyha megnézzük a régiót, egyetlen ország van mindösszesen, ahol konkrétan látjuk, hogy megszülessen egy ilyen törvény az egyneműek házasságra, ez Tajván. Köszönöm szépen akkor úgy vélem, hogy az első panelt lezárhatjuk. Köszönöm Zabatini úrnak a hozzászólását, a választ is. Köszönöm szépen Vacsa úrnak is, hogy részt vett a vitában. Ő a tunéziai helyzetről beszélt, a, az ország déli részéről, és természetesen Köszönöm Kocsetkov úrnak is. Ezek után azt javaslom, hogy térjünk rá a második panelünkre. Első lépésként az első panelt követően azt szeretném még elmondani, hogy az Európai Parlament természetesen aláhúzza az EU iránymutatások fontosságát, az emberi jogi iránymutatásokról van szó, és mindenek előtt azokra hivatkoznánk itt, amelyek az LMBTI emberek jogait támogatják. Ebben az összefüggésben a parlament felhívta a figyelmet arra, hogy felül kell vizsgálni a politikai eszközrendszert, és hogy milyen hatással járnak az idevágó iránymutatások. Hollandia sokat tesz a homoszexuális integráció, homoszexuálisok integrációját egy jelentést készítettek, hogy az EU iránymutatásai hogyan kerülnek át a gyakorlatba. Az ILGE európai területével szeretnék bemutatni ezt az eredményt. Alexander Hamelburg úr, az, aki ezt megteszi, a COC képviseletében Hollandiából. 8 percet adok önnek, parancsoljon. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nos, azzal kezdeném, amit Federica Mogherini mondott a a homotrans és bifóbia elleni nemzetközi napon 2015-ben az Európai Unió a LGBTI mell emberek mellett kiáll, mindenki mellett, aki diszkrimináció ellen küzd, a szexuális orientáció vagy nemi identitása miatt, minden embernek joga van ahhoz, hogy méltóságban élvezze jogait, emberi jogait, ez benne van az, az emberi jogok univerzális nyilatkozatában. Az Európai Unió tehát kiáll a diszkrimináció ellenes fellépés mellett. Tisztelt képviselő urak és hölgyek, egy ilyen kötelezettségvállalás az Európai Unió képviselő részéről rendkívül fontos a leszbikus, a meleg, illetve biszexuális, transzexuális, interszexuális emberek számára világszerte, hiszen ők a diszkrimináció áldozatai. Bár önök bizonyára tisztában vannak azzal, hogy világszerte milyen szenvedésnek vannak kiven, kitéve ezek az emberek, mégis azt látjuk, hogy napi szinten kell küzdenük, megérdemlik tehát azt, hogy tájékoztassuk a, a helyzetükről önöket itt Brüsszelben. 2008 és 2016 között több mint 2300 trans szemét vagy lelőttek, vagy pedig megszúrtak, agyonütöttek ez azt jelenti, hogy naponta egy gyilkossággal kell számolnunk, és persze természetesen sokkal súlyosabb a helyzet. Tudjuk, hogy milyen nemi csonkintások, illetve orvosi kísérletek folynak az Európai Unión kívül, és annak határain belül sajnos Hollandia is része ennek. A morális támogatást nem szabad alábecsülni, viszont nagyon fontos az azonnali fellépés. Ezért jöttem el Brüsszelbe a mai napon, hogy rámutassak arra, micsoda különbség van a szavak és a tettek között. A COC Netherlands egy évvel ezelőtt tanulmányt készített, és rámutatott arra, hogy az iránymutatás, a guidelines megvalósítása bizony nagy eltéréseket mutat a különböző országokban. Mint egy 70 szervezettel beszéltünk 60 országban arról, hogy az Európai Uniós delegációkkal hogyan működnek együtt a civil szervezetek is. A 60 országból csak kettő esetében történt az, hogy az Európai Uniós de- delegáció valóban ö, tevékeny volt, illetve felépett Peruban és Jamaikában. Kiváló gyakorlat, ez mindenképpen megemlítésre méltó. És azt látjuk, hogy nagyon örülnek az Európai Unió fellépésének, azonban az Európai Unió nagy mértékben segíthetné az LGBT személyeket világszerte, hogyha az EU delegációk mindenütt véghez vinnék, gyakorlatba átültetnék a szavakat. Sajnos azonban a tanulmányunk azt mutatja, hogy nagyon sok delegáció nem használja a guidelines, és az értekelt országok mintegy fele esetében az LGBT szervezetek nem kerültek kapcsolatba az EU delegációval. Bizonyos esetekben nem is tudtak arról, hogy létezik ilyen delegáció, a legtöbb azonban aktívan megpróbált kapcsolatba lépni az Európai Uniós Delegáció, azonban nem kapott választ a megkeresésre, különösen Dél- és Közép-Amerikában, ahol a válaszadók 83%-a arról számolt be, hogy soha nem került kapcsolatba az EU delegációval, és a válaszadók kétharmada bizony úgy gondolja, hogy nem eléggé proaktív az EU fellépése. Az EU guidelines fantasztikus, egy kiváló eszköz, és a nagykövetségeknek, illetve az Európai Uniós delegációknak egyértelmű útmutatást adnak, azonban a tanulmány azt mutatja, hogy bár vannak kiváló példák a guidelines alkalmazásáról, mégis hiányzik a koordináció, illetve a szisztematikus megvalósítás. A megvalósítás nagyon is függ attól, hogy az Európai Uniós képviselők hogyan lépnek föl. Nagyon fontos tehát a harmadik országokkal való kapcsolat során, hogy erre kitérjünk. Tudjuk, hogy nem mindig könnyű a nagykövetségek és delegációk számára megtalálni a megfelelő hullámvonat, a megfelelő hangot, és tudjuk, hogy ez nagy kihívás, hiszen nagyon gyakran kapjuk azt a választ, hogy bizony nehéz jó munkakapcsolatot kialakítani az LGBTI szervezetekkel, és bizonyára igen, értjük, hogy a tánchoz két személy kell, tehát ahhoz, hogy a nagykövetségek és a delegációk együtt tudjanak működni a civil társadalommal, ahhoz a, a, a civil társadalomnak is együtt kell akarniuk működni néha azonban a kapacitás hiányára hivatkoznak. Tudjuk, hogy nagyon sok kihívással kezd, kell szembenézniük ezeknek a civil társadalmaknak. Aztán a finanszírozáshoz való hozzáférés is problémát jelent, és néha néha a civil társadalmak nem bíznak a kormányokban, illetve a hatóságokban. Hogyha elnyomás és félelem uralkodik napi szinten az ember életében, akkor nagyon nehéz bízni más kormányokban, más hatóságokban, más országokban. Bizonyos esetekben az LGBT szervezetek és hálózatok nem tudtak fenntartható professzionális szervezetet létrehozni az elnyomás miatt. Azért, mert elnyomó környezetben élnek, nincs választási lehetőségük, félnek az együttműködéstől, illetve kapacitás hiánya küzdenek. Ezek gyakran hallott érvek, kifogások amellett, hogy miért nem tudják a guidelines-t megvalósítani. Azonban egyértelműen szeretnék fogalmazni, eh, minden eh, tőlünk függ. A civil szervezetek szabadon kell, hogy működjenek, és meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy az akadályokat legyőzzük. Tehát nem a civil társadalmi szervezetek feladat ez, soha nem lehet ez a kifogás arra, hogy ne lépjünk, ne lépjünk aktívan föl. Együttműködünk a partnerek kapacitásépítésen, ez a legfontosabb feladatunk. Tájékoztatni próbáljuk az embereket, illetve fölhívjuk a figyelmet az EU LGBT guidelines-ra, videókkal és mindenféle műhelymunkákkal, workshopokkal, kiegészítő anyagokkal. A weboldalunkon is megtalálják, illetve a YouTube-on is megtalálják ezeket az anyagokat. Az év során 8, ebben az évben 8 kísérleti projektet indítottunk el Ázsiában, Afrikában és a Karib térségben. A nagykövetségekkel és EU delegációkkal való stratégiai együttműködés érdekében az első eredmények ígéretesek, úgy tűnik, hogy politikai, technikai és pénzügyi támogatásra talált a kérésünk. Látunk előrelépést ezen országokban, de a CUC Netherlands és a többi civil szervezet nem facilitálja ezt a folyamatot világszerte, hiszen 35 országban dolgozunk, az Európai Unió pedig majdnem minden, a világ majdnem minden országában aktív delegáció és nagy követségei segítségével. Tisztelt képviselők, nem csak gyakorlati, hanem elvi kérdésről van szó. Föl kell tennünk a kérdést, hogy a kölcsönös kötelezettségvállalás a nagykövetséggel, a delegációkkal és a civil szervezetekkel, az a, a, egy civil szervezet, egy NGO, mint a COC feladata, vagy pedig az EU és a tagállamok feladata. Azt mondhatjuk, hogy az emberi jogok és a civil társadalom tere zsugorodik, ezért nagyon fontos, hogy az Európai Unió vezető szerepet váljon az LGBT kérdésekben és az emberi jogi kérdésekben. Az aktivisták többet várnak az EU-tól, azt várják, hogy eleget tegyenek ígéreteiknek, teljes mértékben megvalósítsák az iránymutatásokat, és eleget tegyenek az európai kötelezettségvállalásnak, véget vessenek az erőszaknak, a diszkriminációnak, melynek hátterében a szexuális orientáció, a nemi identitás és a szexuális tulajdonságok állnak ezért. Ezt az üzenetet szeretnénk egyértelműen tolmácsolni önök számára. Azt kérjük a parlamenttől és az Európai Külügyi Szolgáltól, hogy garantálja az EU LGBT Guidelines stratégia és szisztematikus megvalósítását méghozzá azonnal. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm mindezen szavakért. Úgy gondolom, hogy a vita során majd visszatérhetünk mindezen kérdésekre. Most pedig hallgassuk meg a következő előadónkat. Thank you, Mr. Chair. Um, dear Köszönöm szépen, innen tisztelt képviselők, asszisztensek egyéb EU-s testületek képviselője. Nagyon örülök annak, hogy sorra kerül a mai napon ebben a fontos témáról meghallgatásra az LGBT emberek jogainak védelméről van szó, és hogy hogyan hogy tudjuk hely, végrehajtani ezen a területen az EU iránymutatásokat. Az EU cselekvési terve felhívja a figyelmet arra, hogy számos országban csökkentik a lehetőségeit a civil társadalomnak, az Európai Uniónak globális vezetése egyre fontosabb a emberi jogi kérdésekben. Ez nagyon fontos az LGBT területen is, ezt rögzítettük. Mint Alex elmondta már önöknek, csak ismételni tudom, amit már elmondott önmagában. Ezek az iránymutatások nagyszerű eszközt jelentenek az EU delegációk, az a tagállami nagykövetségek biztosítani tudják ezt a támogatást az emberi jogi területen, amikor az LMBT emberekről van szó az eu kívül. Egyszerű lépésekről is beszélhetünk, a civil társadalom támogatása, statementek, politikai párbeszéd és egyéb tevékenységek, amelyek a és a delegációk rendelkezésére állnak ebben a témában a dokumentum önmagában egy nagyon erős kötelezettségvállalás, nagyon örülünk, hogy létrejött ez a dokumentum, sokat használjuk is. Sajnos, mint már Alex is elmondta, itt a, készült egy tanulmány a végrehajtással kapcsolatban, ez még egyenlőre meglehetősen hiányos, és ez mindig a nagykövetségek munkájától, az egyéni érdekektől is függ. Ez, ez volt a helyzet eddig. Amit a tanulmány egyébként szintén bemutat, az a legjobb gyakorlatok témája. Vannak erre vonatkozó példák is EU delegációknál, nagykövetségeknél. Vannak, akik ezt jól használják, és vannak, akik kevésbé ajánlások is szerepelnek ebben az anyagban, eh, és hogyan tudjuk teljes mértékben végrehajtani. A következő néhány percben erről a végrehajtásról szeretnék beszélni, amikor a tanulmányt közítették elmúlt évben a Sziószi Hollandiával, az EU külügyi szolgálatát vontuk be, hogy eh, van egy eh, az Európai Parlamentnek LGBTI intergrúpja is, és Mogherini asszony is a átlanjára tűzte témát. Szeretném elmondani, hogy tíz hónappal később már eh, első válaszok megérkeztek, az eredményeket megvizsgáltuk, és eh, az EU középtávú emberi jogi cselekvés tervét és eh, tervét belül is komoly figyelmet szánunk ennek a területnek. Mint az EU már eddig is fontos szerepet játszott, és a jövőben is ez így marad majd mindenképpen. Itt nagyon fontos számunkra, hogy konstruktív visszajelzést biztosítsunk ezen a területen, éppen arra vonatkozóan, hogy mi az, ami nem annyira működik ez a tanulmány éppen, ezért fontos, mert az eszköz rendelkezésre áll, viszont a végrehajtásnál vannak problémák, és most amire felhívnám a figyelmet az ajánlásokra, melyek azok a területek, amelyeket feltártunk a tanulmányunkban, és úgy általában a munkánk során. Az egy legfontosabb ajánlás, hogy megfelelő kapcsolatot ápoljunk ezekkel a LGBT szervezetekkel, aztán országspecifikus stratégiákat lehet kialakítani, megfelelő morális, technikai, gazdasági, pénzügyi támogatást tudunk biztosítani ezen szervezeteknek. Ez természetesen a keretek országról országra változnak, hiszen ez nagyban attól függ, hogy milyen keretek között tudnak ezek a szervezetek működni. Rendszeres konzultációkra van szükség, együttműködésre ezen szervezetekkel, civil szervezetekkel, ezt biztosítani kell, ez külön szerepel az iránymutatásokban. Természetesen a végrehajtás ezek nélkül nem fog működni, a civil társadalom nélkül, hiszen az LMBT civil szervezetek mindenhol jelen vannak a világon. És ők azok, akik ismerik a helyszínt, a, a helyi fejlődés, stb. Ők vannak kapcsolatban a tagállami ö, nagykövetségekkel, vagy a mi delegációinkkal is rájuk kell hagyatkozni ebben a témában. A civil társadalmi szervezeteken túllépve ezekkel rendszeresen működünk, de azt is ajánljuk, hogy tréningeket biztosítsunk az EU delegáción dolgozóknak. Bizonyos fogig ez már meg is történt egyébként, és, és évről évre Eh, a delegációkon dolgozók, a staff megfelelő továbbképzést kap ezen a területen, de eh, igazából csak azokat tudjuk elérni, akik tényleg érdekelnek a téma iránt. Úgy gondoljuk ezen a területen a cél az kell, hogy legyen, hogy tudatosítsuk a terület fontosságát, és hogy vannak ezek a iránymutatások. Nem persze egy ilyen tréning nem lehet túl drága, de személyes fejlődés kell, hogy biztosítson. A holland külügyminisztérium például kialakított egy tutorialt az ezen a területen dolgozók számára, és a külföldön a hollandiát képviselők számára a holland nagykövetségek éppen ezért a legjobbak között vannak a végrehajtás során nekik, amikor ez LMBTI iránymutatások végrehajtásáról van szó. A következő ajánlásunk, hogy megkönnyítsük a tapasztalatcserét a delegációk és a tagállami nagykövetség között, hogy a legjobb tanulságokat le tudjuk vonni. Ez nagyon fontos. Alex is említette már Jamaikában sor került, én Montenegróban is jártam, ahol nagyszerű együttműködés alakult ki az LMBT szervezetek és nagykövetség között. Ez azért is fontos, mert így a legjobb gyakorlatokat ki tudjuk cserélni és mert egyedül önmagam nagyon nehéz végrehajtani az iránymutatásokat. A következő ajánlás, hogy jó példával járjunk elől. Ez nyilvánvaló, hogy nekünk is meg kell becsülnünk ezeket az embereket, amelyek az LMBT-hez tartoznak. A meleg büszkeség menete és egyéb szervezetek, szervezések, egyéb események, ezekre fel kell hívni a figyelmet és nagyon fontos, hogy nyilvánosabb támogatást is meg tudjuk nyerni ezekre a kérdésekre. A legfontosabb eredmény éppen az, hogy, és amit az elején mondtam, ezért a legfontosabb, hogy a civil társadalom szereplőivel jól együttműködjünk. Végül pedig Alexet csatlakoznék azzal. Tudjuk, hogy két irányú útról van szó, hogyha erős kapcsolatot akarunk a mi európai szervezetünk a más szervezetekkel együttműködik a tudatosításban, az EU delegációkkal is aktívan, kölcsönösen kell kialakítani a kapcsolatokat, meg kell keresni a helyszínen dolgozókkal, ezeket a elemeket csak kell alátámasztani. Csak még egyszer azt tudom mondani, ez egy nagyon jó eszköz, mert egyszerű eszköz, ez az iránymutatásos sorozat, most az a fontos, hogy tosítsuk, hogy tréninget szervezzünk, és hogy felhívjuk a figyelmet. A végrehajtás az nem opcionális kérdés, nem fakultatív dolog, hanem kötelező. És önökhöz fordulok, Alexhez hasonlóan a képviselőkhöz, az EU testületek képviselőjéhez fordulok, hogy bármilyen nyomást is gyakor, tudnak gyakorolni, akkor kövessenek el mindent, hogy az EU LMBT iránymutatásai átkerüljenek a gyakorlatba, és keresenek meg bennünket itt Brüsszel, Brüsszelben vagy Amsterdamban. Mi lehetővé tesszük azt, hogy kapcsolatot találjanak a különböző szervezetekhez, kint a helyszínen, a terepen. Ha van ötletük, segítünk, mert nagyon nehéz körülmények között, ellenséges körülmények között dolgoznak gyakran ezek az emberek. Grazie, grazie per il suo contributo. Nagyon szépen köszönöm Köszönöm szépen Diana Ludusa szavait, és most pedig egy videokonferenciára kerülhet sor Scott Busby úrral, aki washingtoni államtitkárként fog most itt szólni. Átadom neki a szót. Köszönöm szépen, hogy itt van, így módon a körünkben, és kérem, mondja el, hogy ők önök, az Egyesült Államok hogyan lépnek fel az ellen BTI személyek jogainak védelme tekintetében. Mit tesznek? Öni a szó. Thank you very much. Can you... Köszönöm szépen, jól hallanak? Igen. Nagyon örülök annak, hogy a mai napon én képviselem az Egyesült Államokat. Köszönöm szépen az Elek Parlamentnek és a képviselőknek, hogy ezt az ülést megszervezték, és a, a panel többi résztvevőinek külön üdvözlöm az orosz és a tunéziai képviselőt. Köszönöm szépen, Pacéri úr, hogy átvált vezető szerepet vállalt ebben a témában. Az Európai Parlament fontos partnere emberi jogi kérdésekben az Egyesült Államoknak, és mi is mindent elkövetünk, hogy az LMBTI körhöz tartozó személyek jogait védjük. Három pontot szeretnék kiragadni a mai napon. Először is az, hogy az Egyesült Államok külügyminisztérium mindent elkövet az LMBT személyek védelmében az egész világon. Mindenek előtt arra fókuszálunk, hogy az erőszakot, diszkriminációt megelőzzük. A második pont, hogy megfelelő válaszlépéseket eh, fogalmazunk be, hogyha valakit megtámadnak ezen személyi körből, mint például Csecsnyában, vagy Csecsenföldön, és harmadszor szeretnék beszélni az EU iránymutatásokról. Mi azt gondoljuk, az egy fontos eszközrendszer az emberi jogok védelmében, mindenek előtt az LMBT emberek globális, globális jogairól beszélve. Mindenek előtt, hogy az Egyesült Államok külügyminisztériuma mindenhol biztosítani szeretné az egész világon az emberi jogokat és az alapvető jogokat, és ide tartozik az, LM, az LMBT közösség is egy olyan társadalmakra van szükség, amelyek stabilak és virágzóak, és ezekben a társadalmakban mindenkinek diszkriminációmentesen és erőszakmentesen kell tudnia élni. Ezért nagyon fontos, hogy felhívjuk a figyelmet történelmileg érzékeny, sérülékeny csoportok jogaira, a vallási, a fai, etnikai kisebbségek, fogyatékkal élők, vagy az LMBTI körhöz tartozó személyekről beszélve. Júniusban Rex Tillerson külügyminiszter elismerte annak a jelentőségre, hogy LMBTI büszkeség hónapját szervezzük meg. Itt figyelembe vesszük azt is, hogyha valaki megtámadja a sérülékeny csoportokat, akkor a kollektív biztonságokat ássa alá. Júniusban történt, hogy a külügyminisztérium megjelenítette az egész világon, hogy hogyan tudjuk megvédeni ezeket a jogokat, mindenek előtt a helyi összefüggések figyelembevételével. Én személyesen is mindent elkövetek, hogy a nagykövetségeink védjék ezeket a személyeket. Az Egyesült Államok diplomatai találkoznak ilyen személyekkel, részt vesznek az ilyen büszkeségmeneteken tréningeket, workshopokat szerveznek, és igyekeznek meggyőző erejüket latba vetni, hogy az emberi jogokat és az be is tartsák. Természetesen be kell látni, hogy minden egyes összefüggésrendszer országonként változik, és ezért támaszkodnunk kell a helyszínen élő emberekre, akiknek saját taktikáik, stratégiáik vannak a saját céljaik elérése érdekében és mindenképpen szeretnénk az elkötelezettségünket láthatóvá tenni. Az elmúlt júniusban a kievi nagykövetségünk segítségével sikerült meggyőzni az olyan kormányt, hogy más a kormányokkal összefogva erősítsék meg az LMBTI-hez tartozó személyi kör jogait, és szervezenek egy békés meleg büszkeség ünnepelt, ez megtörtént tehát Kievben. Ugyanez vonatkozik Brazíliában, ahol szintén létrehoztak egy LMBTI nemzetközi filmfesztivált, mi már másodszor sikerült megszervezni egy ilyet. Egyébként a közügyekkel foglalkozó külügyminisztériumi részleg a hagyományos a szociális médiában is felhívja a figyelmet ezen kérdések fontosságára. Gánában sikerült a kormány, a civil társadalom és a diplomáciai partnerek egy találkozóját megszervezni. Több mint 60-an vettek részt egy ilyen ülésen. Azt gondolom, ez csak egy néhány példa arra, hogy mi mindent lehet elérni mindenhol a világon ez a területen, és ezen dolgozunk is. A második pont, amit szerintem szeretnék beszélni, az Egyesült Államok igencsak aggasztja, hogyha támadásoknak vannak kitéve ezen körhöz tartozó személyek. Senkit sem szabad azért erőszaknak kitenni, mert valahova valamilyen körhöz tartozik, vagy valakit szeretnek. Csecsenföldön közelről figyelemmel kísérik, hogy mi történik valóban, hiszen őrizetbe veszik az embereket, kínozzák őket, sőt egyes esetekben meg is ölték őket. Tillerson külügyminiszter úr júliusban Lavrov külügyminiszterrel találkozva felhívta a kérdésre a figyelmet, hogy az orosz kormány indítson vizsgálatot ezekben a kérdésekben, miközben figyelembe veszi az emberi jogokat is, hiszen eh, nagyon fontos, hogy ezeket a kérdéseket feltárjuk. A külügyminiszter úr eh, az elkövetők elvárja, hogy az elkövetőket az orosz törvények értelmében elítéljék. A csecsenföldi erőszakot az Egyesült Államok elítézi, de az ENSZ előtt is megtette ezt Nikki Haley, illetőleg az az EBSZ-en belül is fellépünk ebben a kérdésben, illetve a washingtoni szóvívőnk is kitért erre a kérdésre. Az egyes, az egyenlő koalíciója az, amelyben a legtöbbet követjük ezen a területen, és mindenképpen az emberi méltóságot és az egyenlőséget eh, Csecsenföldön is be akarjuk tartatni, amennyire lehetőségeink ezt biztosítsák hogyha megnézzük az erőszakos fellépést, nem csak Oroszországgal foglalkozok ebben a kérdésben, máshol is van diszkrimináció és erőszak, és ez egy globális kihívás, és természetesen ide tartozik az Egyesült Államok is, aggaszt bennünket, hogyha transgender személyekkel szemben lépnek fel. Törökországban hallottuk ilyenekről, ahol szíriai transgender személyek váltak a támadások áldozataival. Igen, csak elszomorít bennünket a pakisztáni események sorozata is, ahol embereket ölnek meg. Az LGBT emberek és más érzékeny csoportokhoz tartozó emberekkel szembeni szerőszak elítélendő, ezért ezeknek az embereknek a jogait erősíteni kell, és mindenképpen szeretnénk a, fellépni, fellépni a gyűlöletbűncselekményekkel szemben. Bizonyos esetekben az Egyesült államokban, államokból küldünk embereket, rendőröket, akik eh, komoly tapasztalatokkal rendelkeznek a, a, ezen a területen a fellépéssel, és eh, egy új keretet szeretnénk az amerikai ügyvédek eh, és ügyészek bevonásával kialakítani, hogy hogyan lépjünk fel a céljaink elérése érdekében. Globális szinten, például a Globális Egyenlőség Alapítvány keretében a sérülékeny csoportokat igyekszünk megvédeni, és megfelelő eszközrendszert kialakítani a védelem érdekében. Az, az LMBTI közösség ö, ö, egy megfelelő, megfelelő képviseletet kapott az N szintjén is Vitit Mutanborn személyében. Nagyon bízunk abban, hogy Mutanborn jól működik ezen a területen, és keményen fogunk dolgozunk azon, hogy ha ő esetleg feladja ezt a tevékenységét, akkor más megfelelő személyeket találjunk. Az Egyesül, az Egyesült Államok továbbra is támogatja az EU iránymutatásait ezen a területen, hogy megvédjük a megfelelő személyeket, és a teljes szintű végrehajtás mellett tesszük le a garast. Az iránymutatások hasonlóak egyébként azon iránymutatásokhoz, amelyek az amerikai külügyminisztérium alakított ki, és amelyeket eljuttatunk a, a saját országunk diplomatája, hisz hogyan védjék meg az LMBT személyek jogait. Joggal hangsúlyozzák az, annak a fontosságát, hogy a helyi civil szervezetek megfelelő támogatást kapjanak. Ez a és amit az EU itt kialakított, az együtt jár azzal, amit, mi is, amit a mi elképzelésünk tükröznek. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy vannak események az LMBTI személyekkel szemben, és ezekre pozitív választ kell adnunk, hogy az emberek jogait megőrizzük. Emlékezzünk csak arra, hogy Belizban 2016-ig elítélték ezeket az egynemű személyek közötti kapcsolatokat, vagy de Indiában is a legfelsőbb bíróság is megfelelő lépéseket tett. Júniusban Timor Leste miniszterelnöke LMBTI személyeket támogatott, amikor megszervezték Diliben, a fővárosban az első büszkeség menetét. Azt gondolom, hogy a nemzetközi közösségnek eh, ilyen észszerű fellépéseket kell biztosítania, és a legjobb, hogyha a különböző kormányok a tevékenységet összhangba hozzák. Eh, az emberi méltóság és egyenlőség az egyik legfontos alap, alapvetése az Egyesült Államok demokráciájának, éppen ezért az Egyesült Államok diplomáciájának az a feladata, hogy ezeket az értékeket képviselje se i parlamentari presenti avranno anche domande da rivolgerle. Intanto adesso... Köszönöm szépen. Nem tudom még, hogy a kollégák milyen kérdéseket kívánnak feltenni majd, de már most és még most feltenném a megszólítást Jelena Vasiljevic asszony irányában, aki szer, a szerb EU-s delegáció az Obezika Labriszt képviseletében. Nagyon köszönöm a lehetőségnek, hogy itt lethetek, eh, és részt vehetek a mostani meghallgatáson, amely a guidelines megvalósításával kapcsolatos. Sajnos azt látjuk, hogy Szerbiában még nagy hiányosságok vannak ezen a, terület, ezen a területen. Széles, széles körben elterjedt a homofóbia, és nem megfelelően alkalmazák a diszkriminációs törvényeket. Azonban vannak eredményeink is, például a kisebb városokban monitoringozzák az LGBT személyek helyzetét, illetve van egy liaison rendőri tisztviselő majdnem minden városban, és végül a miniszterelnökünk is nyíltan leszbikus. A civil szervezet nagy mértékben fellép a LGBT személyek segítésére proaktív módon, nemzetközi donoroktól kap segítséget, nagyon jó a kommunikáció, és jelentős a támogatás különböző nagykövetségek részéről, illetve segíték a homofóbia, homofóbia ellenes munkánkat. Mindezt figyelembe véve elég nehéz felfogni azt, hogy miért nem jobb a kommunikáció a delegáció, illetve a szerbiai köztársaság között, hiszen ismerjük az EU ide vonatkozó iránymutatását, a guidelines, és azt mondhatjuk, hogy ez nem valósul meg Szerbiában nincsenek olyan projektek vagy kampányok, amelyek, illetve LGBT szervezetek, amelyek segítséget kapnának Belgrádban. Vannak kapcsolatok, de ezek általában személyes kapcsolatok, nem hivatalos kapcsolatok. Nagyon jó a kommunikáció az Európai Uniós nagykövetségekkel, támogatják a kezdeményezésenket, például a hollandiai ö, nagykövetségre gondolok, amely segített a Mátra programban, illetve segített abban, hogy a diszkriminációs tartalmakat töröljék az tankönyvekből. Az LGBTI szervezetek képviselőjét meghívjuk, és megvizsgáljuk, hogy milyen helyzetben vannak az LGBT személyek. Az Európai Uniós Információs Központ nem támogatja a legnagyobb LGBT fesztivált, a Merlinket, bár nagyon jól tudják, hogy az itt mutatandó filmek 80% az Európai Unióban származunk, származik. Tudjuk, hogy kapacitás hiánya küzdenek, de mi az LGBT szervezetek aktív aktívan felépünk, és nagy tapasztalattal rendelkezünk, és szívesen megosztjuk ezeket a tapasztalatokat. Hiszünk az Európai Uniós élmények, értékekben, és biztosak vagyunk abban, hogy az LGBT jogok tiszteletben tartása egyik nagyon fontos értékünk, úgyhogy fontos, hogy az EU-s delegációk, a helyi szervezetek együttműködjenek. Köszönöm. Grazie. Adesso... Köszönöm szépen. Ezek után három perc jut az Európai Bizottság és a külügyi szolgálat képviselőinek, Kortira asszony. Talán még kitérhetne az iránymutatásokra, illetve hogy ezek végrehajtása hogyan folyik. Köszönöm szépen a panel résztvevőinek is, elnök úr hogy ilyen informatív érdekes előadásokat tartottak az EU iránymutatások végrehajtásáról. Az első dolog, amit szeretnék elmondani, mert az iránymutatásokat 2013-ban eh, elfogadták, a téma egyre fontosabbá vált, eh, a politikai területen fontos ez, de a finanszírozás is nagyon fontos, hiszen az aktivistáknak biztosítunk finanszírozást is globális szinten, mint hallottuk, az LMBTI személyeknek joguk van ahhoz, hogy a, nem az identitásuk miatt ért támadásoktól mentesüljenek, és ez a tevékenység az el, egy elsőrangú kérdése az a külügyi szolgálat tevékenysége 2015-2016 területén, ez egy kulcsfontosság terület volt. Tudnunk kell, hogy az LMBTI személyek jogait eh, az eh, az egész világon az ország egyharmadában megfelelő stratégiákban rögzítették. Ez egy prioritást élvező terület, és ezért cselekvésekre is van szükség, hogy haladást érjünk el a tagállamokkal együttműködve ebben a témában. 2016-ban az Európai Külügyi Szolgálat megfelelő sorozatot alakított ki a tevékenységből, hogy meg támogatni tudjuk az LMBT ügyekben a fellépést az EU delegációk és a tagállami nagykövetség szintjén. Ezt sikerült átültetni megfelelő gyakorlatokba 2016-ban is, hogy és képezni tudjuk a személyeket, hogy a helyszínen, a telepen dolgozva felismerjék a kérdés fontosságát, amikor a kormány képviselővel találkoznak, vagy a média képviselőivel. Elmúlt évben és idén az LMBTI eh, jogok eh, emberi jogi párbeszédekben kerültek előtérbe Dél-Afrikában, Libanonban, Ukrajnában, Vietnámban. 2016-ban, 2017-ben Görögország, eh, Örményország megint szabba került, Laos, Tunézia, Kanada, és sorolhatnánk az országokat, tehát a partner országainkkal rendszeresen ülésezünk ezekben az ügyekben, és itt font, Hondurasban is járt eh, megfelelő eh, képviselő, ahol eh, találkozott a, az LMBT szervezetek képviselőivel, mert bemutat, be kellett mutatni, milyen, milyen veszélyeknek vannak kitéve az EU megfelelő emberével találkoztak, és az emberi jogok védelmihez hozzátartozik továbbra is az LMBT köröz tartozó személyek védelme. Az EU delegációk egyébként számos alkalommal felhívták a figyelmet, a kormány, kormányok figyelmét erre Tunéziában, Marokkóban vagy más országban is szerveztünk meg eseményeket, amelyek a kérdés fontosságát erősítették. 2017 áprilisában az LMBT személyek üldözése Csecsenföldön került szóba. Ebben egy közleményt adtunk ki. Mogherini asszony felvetette a kérdést egyébként, amikor Lavrov külügyminiszterrel találkozott oroszországi látogatása során és ezt a delegációnk tovább viszi Moszkvában is. A homofóbia, a transzfóbia és a bifóbia elleni fellépés esetében is aktívak vagyunk, és itt 28 ország képviselet tekintetében vetjük fel ezt a témát a megfelelő fórumokon, és az emberi jogok egy fontos részeként hangsúlyozok ezen emberek jogait. És beszélni kell például az összes kontinensen 40 delegációnk fel a a szivárvány színű zászlót egyszerre a világon, és ez azt mutatja, hogy a láthatóságát erősíteni akarjuk ennek a témának, és ki kell jelentenem, hogy támogatjuk a központunkból a delegációnkat, hogy a belegbüszkeség mellettén megyenek részt, és számos más eseményen is, és ez meg is történik egyébként, igen, aktívak vagyunk ebben a témában, ami a tréninget illeti valóban a fel, felvetették többször, ez pillanatnyilag nem egy kötelező feladat, de azért felkínáljuk a rendszeres tréningeket, és sokan részt is vesznek ebben, és a személyzetünk is ellátogat ide. Itt az LMBTI személyeknek is biztos, hogy ilyen tréningeket a jogaikkal kapcsolatban. A különböző politikai dokumentumok külön megemlítik ennek a fontosságát. És nagyon aktívak voltunk multilaterális szinten is az emberi jogi tanácsban a 32. szekción felhívtuk a figyelmet a gender identitás fontosságára, és megfelelő szakértőket delegáltunk a testületi ülésekre, és szeretnénk, abban bízunk, hogy sajnáljuk, hogy lemondott a korábbi vezető, és egy új szakértőt nem sokára megtalálnak. Azt hiszem ezzel elmondtam a lényegét, aminek szerettem volna. Köszönöm szépen. Grazie. Grazie. nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen ezt a hozzászólást tehát. De hát attól tartok, hogy a belgrádi delegáció nem igazán hallgatja azt, amit mond. Hát el kellene, hogy jusson erre szó hozzájuk. Belgrádi delegáció ügyében, EU delegáció ügyében igenis nyomon követjük a kérdést, és bátorítjuk őket, hogy a szervezettel vegyék fel a kapcsolatot, és az aktivitákat támogatják Belgrádban, és akkor az iránymutatásokat megfelelő módon lehet átültetni a gyakorlatba. Köszönöm szépen. Megadom a szót most pedig Max Dublin úrnak a DEFCO részéről, a DEFCO főigazgatóság, aki elmondja, hogy az európai emberi jogokat védelmező eszköz hogyan hathatóan lépett fel az LMBT személyek javára. Uh, Köszönöm szépen. To know and engage with some of you since many years, like Ilga, we are in, in a Évek óta együttműködünk ezzel a szervezettel, ahogyan már ez elhangzott, és mondta Montavorról is. Elkötelezettek vagyunk az Európai Uniós iránymutatások megvalósítása mellett. Minden évben egy forráskövető gyakorlatot végzünk, nem lehet, hogy ismerik ezt a projektet, és globális forrásjelentéseket készítünk. 2015-2016-os időszakra ezt elvégeztük, 32 projekt valósult meg az EU-n belül, illetve az EU-n kívül 11 millió eurós értékben. Körülbelül 5 projekt valósult meg Szerbiában, a különböző civil szervezetek segítsével. 2013-14-hez képest akkor 25 projekt volt, 10,5 millió eurós értékben. Tehát láthatják, hogy rendszeres a támogatás, töretlen, és a jövőben is folytatni kívánjuk ezt. Ez pedig azt jelenti, hogy tudjuk, hogy a támogatásunk néha nem egyenlően kerül elosztásra, mármint földrajzilag, azt is tudjuk, hogy vannak olyan szervezetek, amelyek jobb kapacitásokkal rendelkeznek, például Latin-Amerikában vagy Kelet-Európában. Megpróbálunk kiegyensúlyozott támogatást nyújtani LGBT aktivistákkal a közel-keleten is. Ott is megpróbálunk megoldásokat azonosítani, és föltárni, hogy hogyan segíthetünk a jövőben az ott működő szervezetek kapacitását figyelembe véve. Ezt a munkát folytatni fogjuk. A fenntarthatóság és a nagyobb hatás a célunk. Támogatjuk a regionális szintű fellépéseket. A nemzetközi tapasztalatra építünk, ezek az úgynevezett ankor szervezetek, tehát megpróbálunk fellépni különböző területeken, például a francia nyelvű afrikai országokban, amelyek nincsenek rajta a radar képernyőjén. Megpróbáljuk támogatni a regionális fellépéseket, hiszünk tehát a grassroot szintű partnerségben, illetve a nemzetközi kapcsolatokban azt, gondol, azt gondoljuk, hogy egy óriási hatást tudunk kiváltani. Aztán ott van az emberi jogi, az emberi Euró, Európai Uniós eszköz a demokráciáért és az emberi jogokért. Itt nagyon érzékeny kontextusban biztonságosan próbálunk fellépni, megvédve partnereink identitását. Van egy olyan mechanizmusunk, amely támogatást nyújt az aktivistáknak, illetve vészhelyzeti mechanizmusunk is van, és az elmúlt években egyre többször használnunk kellett ezt az aktivisták megvédése érdekében. Persze, tudjuk, hogy nagyobb fellépésre van szükség, illetve más szintű fellépésre. Ez pedig azt jelenti, hogy a helyi és a lokális kisebb szervezeteket kell támogatnunk, a szociális párbeszédet, illetve szövetségekes, szövetségeseket kell találnunk helyi szinten, családi, a család szintjén, illetve a helyi hatóságok szintjén. És végül tudjuk, hogy az hogy általában az LGBTI kifejezés G részére összpontosítunk, de az IQ részét sem szabad figyelmen kívül hagyni. Ezen kívül célunk, hogy képzést biztosítsunk, a Ne hagyjunk senkit magunk mögött címen, Leave No One Behind, megpróbálunk fellépni mindenféle diszkrimináció ellen, védjük a gyermekeket, a fogyatékkal élőkkel, élőket, és folytatni fogjuk a munkát az Ilgával, illetve a többi szervezettel. Köszönöm. Grazie, grazie lei. Eh, sentiamo adesso. Nagyon szépen köszönöm. Megadom a szót a kollégámnak, észrevételekre, kérdésekre. Lokpilászony. Thank you. Köszönöm szépen. Túl sok kérdésem nincsen már. De hát most, amit a külügyi szolgálat elmondott az alapján, tényleg úgy gondolom, hogy jó az, amit tesznek, de azt halljuk, hogy több mint fele az LMBT irány, a, a személyzetek nem használja az LMBT iránymutatásokat, a fele nem válaszol, vagy nem proaktív módon működik. van -e a házukon, a minisztériumon, vagy a, a szolgálaton belül egy stratégiájuk arra, hogy ezt a kérdést hogyan kezelik, hogy van-e egy stratégia a DEFCON-nál, DigiDefCon-nál, vagy az külügyi szolgálatnál, hogy például az öbölmenti térségben mit lehetne tenni, hogyan tudjuk ott a tapasztalatcserét erősíteni, vagy Ugye azt mondták, hogy jobb regionális megközelítést szeretnének, de látnak egy trendet arra is, hogy a helyi projekteket kéne erőteljesebben támogatni. Ez most egy régióra vonatkozik, vagy úgy általában mindenhol? És esetleg elnök úr, hogyha ez így van, hogy ez az iránymutatást nem hajtják komolyan végre, vagy legalábbis a delegációk több mint fele nem hajtja végre az iránymutatásokat, akkor végig kéne gondolni, hogy hogyan tudjuk ezt jobban megszervezni Lambrinidis úrral, egy vitát szervezhetünk, vagy mit, mit tehetünk mi, vagy a büróban kéne egy vitát hallgatni, hogyan tudjuk mi felvetni ezt a kérdést, hogyha nem vagyunk elégedettek. Osztrivicsius úr. Köszönöm szépen. Megelégedéssel töltött el Scott úr részéről, aki az Egyesült Államok külügyminisztériumában egy ilyen részleget vezet és hogy nem változik a hozzáállásuk, hogy együttműködjenek az EU-val abban, hogy minden lehetséges keretek között erősítsék az együttműködést az LMBTI-hez tartozó személyi kör támogatásában. Örömmel várom, hogy erre sor kerül a következő delegációs látogatásunkkor Genfbe az emberi jogi tanácsra, amikor elmegyünk, talán találkozhatnánk ott az Egyesült Államok képviselőivel, hogy a közös menetrendet megbeszéljük, a lehetséges közös lépéseket. Kazbi úrhoz fordulnék a kérdésemmel, hogy milyen új lehetőségeket lát, hogy a láthatásunkat, az együttműködésünket jobban megjelenítsük az ENSZ napirendjén. Adott esetben tudunk-e vitákat, eszmecserét szervezni ebben az ügyben az Egyesült Államok és az EU vezetésével, tehát hogy be tudjuk mutatni, hogy, hogy tartós és erős ebben a kérdésben az elkötelezettségünk, a közös elkötelezettségünk. La sollecitazione al... Nagyon szépen köszönöm. Most ön a barátság szellemében szólt Bözbi úrhoz teljesen igaza van, mert valóban ez a barátság a jellemzője annak a kapcsolatnak, amelyet az Európai Unió és az Egyesült Államok fenntart. Itt most nem arról van szó, hogy egy ilyen politikai tartalmú vitában kiki álláspontra, álláspontját fogalmazza konkrétabban meg, de ugye itt most arról van szó, és Oszabét úr megfogalmazta a saját álláspontját, tehát itt arról van szó, hogy most egy új amerikai adminisztrációval találkozunk, és úgy gondoljuk, hogy esetleg akár felmerülhet egy irányváltás is az új adminisztráció részéről. A kérdésem tehát az, hogy az együttműködés területén az dolgok úgy fognak-e folytatódni, mint a korábbiakban, és a jó gyakorlatok fenntartásra kerülnek, illetve új stratégiák alakulnak-e ki? Mi a szó? to our advocacy uh, for the rights of LGBT persons. Ami az LMBT személyek védelmét illeti az egész világon. Fókuszálunk arra, hogy megelőzzük a diszkriminációt és az erőszakos fellépéseket velük szemben. Ezt csak ismételni tudom. Nagyon nyitottak vagyunk abban, hogy az együttműködésüket folytassuk és kisbővítsük az Európai Unióval ebben a kérdésben Rendszeres párbeszéd van Lambrenidis és úr és közöttünk, ez eddig így volt, és egy néhány hónappal ezelőtt beszéltem vele, és nem sokára újra találkozunk, és nagyon örülünk, hogyha ezt napirendre tudjuk tűzni, ezt a témát, amikor találkozunk. Úgy gondolom, hogy az Egyenlő Jogok Koalíciója, amelyet elmúlt évben hoztunk létre Montevideo, Montevideóban, Mm, ahol mindenek előtt a holland kormány volt aktív ebben a kérdésben. Ez egy nagyon jó lehetőség, hogy erősítsük az együttműködést nem csak az EU és Egyesült Államok között, hanem gyakorlatilag a hasonlóan gondolkodó kormányokat be kéne vonni valamennyiüket ebbe az együttműködésbe. Támogatni tudom csak az EU-t, önmagam az EU-t, de persze a tagállamait is külön-külön, hogy legyenek aktívak ebben a koalícióban. Kanada lesz a következő vendéglátó októberben, a következő ülésen, és New Yorkban kerül erre sor. Ami az ensz illeti, azt gondolom, hogy még azért komoly kihívások vannak. Voltunk, voltak sikereink, például a független szakértői csoport mandátumát lé, sikerült kialakítani, ez nem volt egyszerű, volt itt ellenállás, ezt tudjuk, valamennyien vannak kormányok, amelyek ezt a mandátumot nem akarták biztosítani a közgyűlés körében, ezért nagyon fontos, hogy ezt a mandátumot erősen támogassuk, és mondta Bornur, utódját meg kell találnunk. Köszönöm. Cosby úrnak. Jelene Vaziljevics asszonynak adok először szót. Kíván -e reagálni a feltett kérdések összefüggésében? Well, the only comment I've heard that there were five projects öt projektről hallottam, amit Szerbiában végrehajtottak az LMBT-vel. Az egyetlen dolog, amit én látok ebben a pozícióban, hoz, hogy az állam kap pénzeket, az erre szánt pénzeket nem a szervezetekhez juttatják el, hanem az államnak. A másik téma, amiről megint csak beszélni kell, hogyha az LMBT szervezetek kapacitását vetjük fel, ehhez szükség van, hogy megkapják a megfelelő pénzeszközöket, Lavris egyszerű példa erre, és és meg bizonyos adminisztrációs ügyeket nem sikerült elintézésre, és brüsszeli szintről megkapjuk a támogatást. Ilyen jellegű projektekre szükség van. Nem látom a diszkrepenciát, hol a probléma igazán mi, mi, mi, miért más az, mi a különbség, a lényeg, hogy kapacit, kapacitásunk legyen. Miért baj az, ha Brüsszel, akár Brüsszeltől kéne megkapnunk a pénzeket, és egy dolog, e, meglehetősen az IPA projektek esetében az állam szerepe meglehetősen nagy, és e, jó lenne a helyi szintekre ezt levinni, és e, az állam nem igazán tesz semmit, csak beszél arról, hogy az LMBT embereket meg kell védeni. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan téma, amivel érdemes lenne foglalkozni a projektek keretében, hogyha ö, ilyen témákat felvetnek. Grazie. Signora Daina Ludusa, prego. Köszönöm szépen, most pedig Megadtam a szót választásra Dajna Ruduzának. Victoria, from... Két nagyon rövid megjegyzésre jönnék. A elhangzott példák nagyon jól mutatják, hogy az Európai Unió hogyan tudja használni ezeket az iránymutatásokat, és hogyan áll ki az emberi jogokért, illetve az LGBTI jogokért. Alex is erre mutatott rá, illetve jó magam is. A gond az, és erre próbáltunk rámutatni, a beszámolóinkkal, illetve a tanulmánya, hogy ez nem igaz minden területre kivetítve. Tehát Brüsszelben nagyon jó példák vannak, nagyon jó példák vannak bizonyos delegációk esetében, Montenegro, eh, Jamaika, Peru esetében, de nem igaz ez az összes országra, vagy általánosságban nem igaz. Ezért volt a javaslatom az, hogy sokkal határozottabb mandátumot kellene adni Brüsszelnek, a delegációnak. Ez segíthet, mert valóban, hogyha Brüsszelt nézzük, akkor nagyon határozott az üzenet, hogy a intézmények, a külügyi szolgálat, a parlament, a bizottság fölépett a nemzetközi napon, illetve felvonulás szervezet, és így tovább. Tehát itt a kulcs az az, hogy nem a teljes spektrumra igaz ez, tehát határozottabb mandátumra lenne szükség Brüsszel részéről, a delegációk felé, a tagállamok felé a delegációk nagykövetségek felé. Aztán nagyon örülünk annak, hogy meghívott a képzésre, amely a fejlesztési ágendáról szól. Valóban ez az első alkalom, hogy minket egy ilyen eseményre hívjanak meg, ez nagyon, nagyon jó példa arra is, hogy egy, egy rövid felszólalás milyen nagy, milyen nagy hatást válhat ki. Én ott voltam a képzés első napján láttam, hogy hogyan működik ez, de a legtöbbször azt láttuk, azt hallottuk, hogy fogalmuk sem volt arra, hogy az LGBTI szervezeteket hogyan vegyék be, hiszen és a környezet, nem lehet nyíltan beszélni erről, és úgy értették, hogy úgy érezték, hogy nyíltan nem léphetnek föl, tehát semmit nem tehetnek, pedig ez nem igaz. Az Egyesült Államokban kolléga is hasonló tapasztalatokról számolt be. Ekkor ott volt egy terem tele emberekkel, mindenki hallgatott, mindenki figyelt, és jó javaslatok születtek. Tehát köszönöm szépen a meghívást, és várom a következő képzést. Grazie. Köszönöm szépen. Monsieur Ahmed Baké, Um, thank you, Mr. Chair. Um, in line with... Köszönöm szépen. A Diana megjegyzésére reagál, reagálnék, illetve arra, hogy a tanulmány, illetve a külügyi képviselet között mekkora a különbség. Persze a külügyi szolgálat nagyon sok fontos feladatot végez el, együttműködik az OECD-vel, az, az Európa Tanácssal. Itt az iránymutatás nagyon-nagyon értékes eszköz, és ezt mindenképpen követni kell. Tehát ez, kérdé, ez kérdésen felül áll. Azonban, ahogyan hallottuk a külügyi szolgálattól, ugyanolyan számokkal, mint ahogy mi is mondtuk, a delegációk esetében a delegációk egyharmadának esetében ez prioritás, viszont kétharmad esetében nem. Tehát tulajdonképpen nincs itt különbség, ugyanarról beszélünk, ugyanarra mutatnak. Itt a pohár egyharmad részben tele van, kétharmad részben pedig üres. Tehát itt nincs különbség, ugyanaz, ugyanarról beszélünk. Aztán még Diana megjegyzésére utalva szeretném elmondani, hogy nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy együttműködjünk a delegációkkal, és így az egyharmadot föltornázzuk száz százalékra. Ezt próbáljuk megvalósítani. Látjuk, hogy együttműködtünk a Hollandiában például a külügyminisztériummal. A folyamat elején azt láttuk, hogy csak egy-két nagykövetség foglalkozott az LGBT jogokkal, most pedig halljuk különböző helyekről, hogy a holland külügyminisztérium valóban minden egyes országban, a nagykövetsége rendelkezik, megpróbálja ezeket megvalósítani. Azt mondhatjuk tehát, hogy ez nagyon fontos. Az Európai Uniós külpolitikában, különösen az emberi jogi politikák területén jó pár prioritással rendelkezünk, és ezek nem választási lehetőséget jelentenek, hanem minden prioritás ugyanolyan érvényben meg kell, hogy valósuljon. Tehát itt nincs mondjuk a nemek közötti egyenlőség és az LGBTI jogok között. Tehát egyértelműen látni kell, minden prioritás prioritás minden delegáció számára, mindenütt, világszerte, kivétel nélkül. Tehát az egyharmad szerintem egész egyszerűen nem elegendő, szerintem az Európai Uniós delegációknak össze kell kapniuk magukat, és a külügyi szolgált ebből a szempontból rendkívül fontos. Köszönöm. Bene, grazie a tutti. Nagyszerű, nagyon szépen köszönöm. Köszönetet mondanék mindenkinek. és hát zárszóként, amennyiben lehetőség van rá, azt mondanám, hogy az eszmecserénk egy mélyreható eszmecsere volt, Kedően messzire jutottunk el, hogy néhány következtetés, mégpedig gyakorlati következtetést levonjunk. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak feladata az, hogy nemzetközi szinten is tovább támogassa a független szakértőknek a tevékenységét azért, hogy az erőszak, az intolerancia és a diszkrimináció minden formájá szemben, szemben fellépjenek azokkal szemben, amelyek az LMBT személyeket érheti. De most ugyanakkor arra van szükség, hogy gyorsan hatatosan lépjünk fel a független szakértők segítségevel, és ennek keretében az Európai Uniónak ki kellene aknáznia a szomszédság politikáját azért, hogy válaszokat adjon a kívásokra országonként, azért, hogy oly módon tudjunk reagálni, mint hogy az az egyet felmerült, hogy lehetőség legyen arra, hogy az érintett országokban hathatós eredményt érünk el. Tunéziában valóban nagy előrelépések történtek, és a jelenlegi büntető törvény jól lehet létezik egy nagyon pozitív alkotmány, ellentétes azzal, és ellentétes a jelenlegi politikájuk a kormány kötelezettségvállalásaival. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy kiálljunk továbbra is az ellenbeti személyeknek a vitenében, és a 230-es könyvi cikkel kapcsolatosan fellépjünk, azaz olyan módon kerüljön történni, törlése, hogy az emberek az, a személyes jogai, az egyéni jogai érvényesüljenek úgy, hogy az összhang megteremtessék a, alkot, az alkotmányjal. Ami a kelet-európai országokat illeti, ö, szükség van arra, hogy ne csak jogalkodási eredmények szülesenek, azaz kipipálásra kerüljenek ö, különböző checklistek, hanem eljussunk ö, oda, eljussanak oda, hogy a gyakorlatba is átütetése kerülnek a különböző jogi rendelkezések, jogi eszközök. Valamennyiünknek feladata az, hogy fellépjünk, és el kell, hogy érjük azt, hogy kultúraváltás, gondolkodásmód, mentalitás változás következzék be. És ezt tekintetben engedjék meg, hogy idézem Giselle Alimit, aki egy francia-tunéziai ügyvéd, és aki 1983-ban lépett fel azért, hogy a homoszexualitás kikerüljön a büntetendő tételek közül. Azért harcolt és azt mondotta, hogy a törvények megváltoztathatják a gondolkodás módokat, a mentalitásokat, és ezek a változások utána szint, hogy visszahatnak az újabb törvényekre, és ez már hosszú távú hatást jelentett. Ez a demokrácia lényege. Nagyon fontos, hogy a mai napon beszéltünk az LMBTI személyeknek a jogairól, köszönetet mondanék a tolmácsoknak, köszönetet mondanék a fő titkárságnak, amely lehetővé tette azt, hogy megszervezzük ezt a meghallgatást, és külön köszönetet mondanék Tunéziának, aki fogadta, mármint az EU delegációnak a keretében a